Tehát most délután fogunk még róla szavazni. Következő napi rendi pontunk az LMBT személyek kriminalizálására irányuló közelmúltbeli lépések. Ebben a témában először a szerzők kapnak szót, köztük Romeva I. Rueda kolléga másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Mindenki egyelőnek születik méltóságokban és jogokban is meg kell akadályoznunk a gyűlölet alapú erőszakot bármilyen alapon, akár nemi, akár nemi identitási vagy annak kifejezésén alapuló megkülönböztetés ez. Vannak olyan országok, ahol bűnnek számít két felnőtt ember megegyezésen alapuló kapcsolata. Van olyan, hogy már 14 évvel büntették Ugandában az azonos nemek közötti kapcsolatot, Nigériában pedig a saria törvények értelmében halál járt ezért. Ezért ítéljük el az LGBTI személyek elleni törvények újabb elfogadását, hiszen ez az egyéni jogokat nyírbálja meg a nemzetközi és nemzeti jogszabályokban rögzítette magánélethez való jogot. Mi felszólítottuk azokat az országokat, eh, amelyek, ahol ilyen törvény van, hogy ezzel hagyjanak fel, és különösen Ugandát, illetve eh, Nigériát eh, kérjük fel arra, hogy ne írja alá a homoszexualitást, illetve az azonos neműek közötti házasságot tiltó törvényeket. És azt kértük a tanástól, hogy foglaljon bele a kotonói megállapodás átdolgozásába egy erre vonatkozó záradékot is. Köszönöm. Köszönjük szépen, Roméva Iruéda kolléga. Következő felszólalónk Tanak úr egy percben. Elnök úr, bár a melegjogok az Unióban egyre előrébb haladnak, a világ más részén éppen visszafelé haladnak, és az LGBTI személyeknek egyre kevesebb joguk van. Indiában és Afrika egyes részein gyarmati rendszerek vannak érvényben, amelyeket európaiak vittek oda, de mi magunk már visszavontuk ezeket. Ezek a kultúrák történelmi jellegűek, és a kormányoknak joguk van a külső befolyás nélkül törvényeket alkotni, de ahhoz nincs joguk, hogy bűnügyileg üldözzenek olyan személyeket, akik csak a magánéletükben kívánnak úgy élni, ahogy ők akarnak. Mi támogatjuk az LGBTI személyeket, és különösen az ugandai és nigériai tervezett törvényeket ítéljük el. Szeretnénk, hogyha ezekben a törvényekben módosításokat eszközölnének. Köszönöm. Köszönjük, tanok úr. Sáke asszonynak adok másfél percben szót. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kollégák. Míg már így is a világ legtöbb országában nehéz az életük, egyes országokban bűncselekménynek minősül az ilyen témában való fellépése, róla való beszéd, és persze maga a, az e szerint való élet. Parlamentünkben még mindig nehéz a többséget megszerezni ahhoz, hogy elítéljük közösen az ilyen orientálású emberek elleni fellépést. Ez Európa szégyene. Ebben a házban például sokan nem hajlandók elítélni Oroszországot sem, azért, ahogyan föllép az LGBT személyekkel szemben, az olimpia kapcsán, ha ideértve a holland kormányt is, egyes országok azonban legmagasabb szintű delegációt küldenek Oroszországba, akkor nekik is dolguk lenne, hogy Putyin úr figyelmét felhívják a problémára. Az LGBTI közösség már megbánta, hogy Oroszország kijelöléséhez hozzájárult. Én személy szerint is sajnálom ezt. Ebben a házban együttesen is, de egyenként is fel kéne lépnünk annak érdekében, hogy az LGBT orientáltságú emberek jogainak lábbal tiprása egészen közel hozzánkban megszűnjön, hiszen ez egy alapvető emberi jog, és így európai alapillér. Köszönjük szépen, Sáke asszony. Most másfél percben de Kaiser asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. 78 ország van a világon, ahol még nincsenek ugyanolyan jogaik a melegeknek és a leszbikusoknak, mint a többieknek. Hét országban halálbüntetés van érvényben, de egyes afrikai országokban már Beninben, Burkina Fasoban, Csádban, a Közép-Afrikai Köztársaságban, Egyenlítő Gínában, Gabonban, Bissau Gínában, Elefántcsontparton, Madagaszkárban, Maliban, Nigerben, Ruandában és Dél-Afrikában. Itt sikerült előrelépést elérni, és ez a tudatosság növelés érte el azt, hogy a, az, ember, az alapjogokat elismerjék. Ugandában, Nigériában és más módon Oroszországban is az a probléma, hogy tilos a homoszexualitás propagandája. Ez tehát Oroszország helyzete. Nigériában és Ugandában pedig olyan törvényeket fognak aláírni, amely a homoszexuálisok elleni gyűlölet és az ő bűnözővé minősítésük mellett teszi le a voksot. A kotonói megállapodás felülvizsgálatában kötelezővé kellene tenni a szexuális orientáció tiszteletben tartását, hiszen ez egy alapvető jog. A baloldal védi ezt azzal együtt, hogy tudjuk, hogy a jobb és baloldalon is előfordulnak homoszexuálisok, és gyakran a láthatóság eltérő ugyan. Köszönöm. Köszönöm szépen. De Kaiser asszony, Szausa képviselőasszony következik kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. India ismét módosította a jogszabályt, és ismét kriminalizálta a homoszexualitást. Uganda és Nigéria is ismételten fellép az LGBTI személyekkel szemben és olyan jogszabályokat léptettek életbe, ami eh, akár halálbüntetés is maga után vonhat. Oroszországban pedig az úgynevezett eh, nem hagyományos szexuális kapcsolatok népszerűsítését eh, tiltja egy új törvény. Ez újabb hullámokat indukálhat az LGBTI személyekkel szemben. Portugáliában a jobboldali többségi parlament is kampányol, hogy egyre tegye az LGBT személyek életét. Az ilyen ortodox megközelítés csak a heteroszexualitást tudja elfogadni, és minden más ettől eltérő szexuális irányultságot elítél. A homoszexuális kapcsolatok, azonos neműek közötti szexuális kapcsolatok elleni hátrányos megkülönböztetés azt eredményezheti, hogy több országban az ilyen személyek életét nagyon megnehezítik el kell utasítanunk az ilyen szemléletet, ez középkori. Valamennyien egyenlőnek születünk, egyenlőek vagyunk. Az az elgondolás, hogy most valaki a családon kívüli beleavatkozik a család életébe, és az LGBTI családokra is vonatkozik, az elképzelhetetlen, elfogadhatatlan. Nekünk Európának el kell utasítanunk ezt az LGBTI személyekkel szembeni fóbiát. Valamennyien azonos jogokkal technikával rendelkezünk. Köszönöm, Szausza asszony. Preda úr következik. A néppárti frakció ellenzi a diszkrimináció minden formáját, akár etnikai, akár szexuális irányultság az alapja a diszkriminációnak, meg vagyunk győződve arról, hogy az emberi jogok egyetemes jogok. Ugyanakkor mi nem írtuk alá ezt a közös állásfoglalást, amit most a vita keretében megtárgyalunk. Azért nem, mert véleményünk szerint ez fajta egyfajta választási megfontolás indította útjára, és nem a sürgősség. Ugyanakkor többi frakcióbeli társainkhoz hasonlóan minket is aggaszt az, ami Ugandában, Nigériában, Indiában vagy Oroszországban történik. Kérjük az kérjük Uganda elnökét, hogy a büntető törvénykönyv 415. cikkét, amely az azonos neműek közötti kapcsolatot kriminalizálja, helyezze hatályon kívül, vagy semmisítse meg és a nigériai BTK 2014 és 2015. cikk cikkére, is ez a sors kellene, hogy várjon. Ezekben a cikkekben is ugyanígy bűncselekménynek nyilvánítják az azonos nemek közötti szexuális kapcsolatot. És a 377. cikke az indiai büntető törvénykönyvnek szintén tiltja a homoszexualitást. Ezeket az elavult jogszabályokat meg kell semmisíteni. Ami pedig Oroszországot illeti, de itt az elnök félbeszakítja. Köszönöm szépen. Meghallgattuk az állásfoglalás szerzőit, most pedig a képviselőké a szó, Kelly úr, először. Mi Európában nem diszkrimináljuk a szexuális irányítság alapján az embereket, és azt hiszem folyamatosan javul a hozzáállás, az embereket az értékeik, jellemzőik alapján, és nem a szexuális irányítság alapján ítélik meg. De az egész világon általában ez nem mindenhol így van. Látjuk, hogy sok helyen romlik a helyzet, hogyan hallottuk különösen igaz az Ugandára, Nigériára, ahol kriminalizálják az LGBTI személyeket. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy visszavonják ezeket a e, törvényeket ezekben az országokban. Ezeknek az országoknak sok támogatást adunk, és e, ezt is fel kellene használni arra, hogy javuljon ott a helyzet. A mi országot, Oroszországot illeti, egy modern szuperhatalom Oroszország, de mégis szűklátókörűen állnak hozzá a szexualitás kérdéséhez. És amit a téli olimpiai játékok kapcsán csinálnak, az, az elfogadhatatlan. Biztosítani kell azt, hogy a társadalom minden rétegéből eh, réteghez tartozók ellátogathassanak az olimpiára. Köszönöm szépen, Kelly úr, Gomes eh, asszony következik. az lgbti na Nigéria, az LGBTI emberek kriminalizálása Ugandában, Nigériában és Oroszországban súlyosan fenyegeti az alapvető emberi jogokat. A sokféleséghez való jogot, a, szab a szabad önkifejezés jogát, és az ellenük való diszkrimináció nem csak ezekben az országokban probléma, hanem sok más országban is. És egyértelmű okokból a HIV-AIDS ellen is fel kellene lépnünk, de el kell ítélnünk azokat a jogi eszközöket, amelyek a, az LGBTI emberek ellen irányulnak, és az ilyen jogszabályokat vissza kell vonni. A Kotonó partnerországok közül is néhányan elfogadtak ilyen törvényeket, és ez is olyasmi, amit meg kell vizsgálnunk ezen országok kapcsán, és ösztönöznünk kell őket arra, hogy az emberi és alapvető jogokat tartsák tiszteletben. Mindezt figyelembe kell venni. Fintan. Köszönjük, Kamas asszony. Egy percben Benyan úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm ezt az állásfoglást, különösen arra való tekintettel, hogy egyre több országban tekintik bűncselekménynek az LGBTI hovatartozást, több mint hét országban, és ez felháborító halálbüntetéssel is lehet őket sújtani, pedig ez két azonos nemű közötti konszenzusos cselekmény. További több mint 70 ország tekinti ezt bűncselekménynek. A Kotonú Egyezmény is megkérdőjeleződik ennek a kapcsán, mert ha mi harcolunk azért, hogy Afrikában megszűnjön a szegénység, nekik is kenni, te, ken, tenniük kell valamit. Ugyanakkor emiatt nem szabad megszakítanunk a támogatási és kereskedelmi kapcsolatainkat, inkább ezt a kapcsolatrendszert ki kell használni arra, hogy nyomást gyakoroljunk a fejlesztési prioritások között például akár az LGBT emberek jogaira. Birminghamben például indult egy kurzus iskolások számára az előítélet ellenességről. Hasonló képzési programokat a fejleszt fejletlen világban is lehetne kezdeményezni európai pénzből. Köszönjük szépen, Benyan úr. Most másfél percben Cornelissen asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Most minden szem az oroszországi olimpiai játékokra szegeződik, és ez helyes is. De mindeközben a helyzet más kontinenseken is egyre súlyosbodik. Afrikában, Ugandában, ahol egy hónappal ezelőtt a homoszexualitás elleni törvényt elfogadták. Az a megtiszteltetés ért, hogy néhány ugandai aktivistával találkozhattam, akik a legbátrabb ismerőseim közé tartoznak, és ők kétségbe esetten kérték a segítségünket. Nigériában is ez a helyzet, eh, ahol a szenátus elfogadott egy olyan törvényt, ami mindenfajta LGBT eh, tevékenységet eh, bűncselekményé nyilvánított. Ezt még meg tudjuk állítani. Indiában a legfelsőbb bíróság egy ítélete bűnné minősítette bűncselekményé a homoszexualitást. A legutóbbi évtizedben Indiában láthattuk a fejleményeket, és ezek természetesen kéz a kézben haladnak az egyre nagyobb szabadságjogok tiszteletével, de ez nem történik meg magától. Az Európai Uniónak is meg kell tennie a magáét, hogy ezt a folyamatot segítse. Az alapjogok tisztelete a szerződésünkben is szerepel, és az unió értéke nem, nem inkább, nem annyira az egységes piacban és a gazdaságban rejlik, hanem az értékeinkben, az egyenlőség értékében, és ennek kell irányítani a kapcsolatainkat olyan országokkal, mint Uganda, Nigéria, India és mindenek előtt Oroszország. Minden uniós intézményt arra szólítok fel, hogy mindent tegyenek meg, ami csak hatalmukban áll, hogy a homoszexualitás már ne legyen bűn a világon sehol, és hogy mindenki egyenlő jogokhoz jusson. Köszönöm. Köszönjük szépen. Cornelissen asszony, egy percben Kreis úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Hagyományos család híve és két gyermek apja vagyok, ezért időnként zavar ez a radikális mód, ahol néhány LGBTI csoport tevékenykedik az oktatásban, és minden ellenérzést homofóbnak tekintenek. De szögezzük le világosan, szégyen az, hogy 2014-ben más szexuális orientáltságú embereket üldöznek vagy büntetnek. Több mint 70 országban bűncselekménynek számít a homoszexualitás, iszlám országokban pedig nincs értelme annak, hogy struc politikával ezt ne vegyük figyelembe. A kulturális relativizmust le eh, kell eh, győznünk, de nem elég krokodilkönnyeket hullatni, hogy milyen eh, rossz a helyzet. A valós probléma kezelés felé az első lépést végre meg kellene tenni. Köszönöm, Klász úr. Egy percben de Ódember asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. 78 országban továbbra is az a helyzet, hogy a beleegyezésen alapuló szexuális aktust bűncselekménynek tekintik, és így is büntetik, sőt, hét országban halálbüntetést is alkalmaznak. Nagyon nyugtalanító az is, hogy például Ugandában, Indiában, Nigériában új diszkriminatív törvényeket fogadtak el. Az emberi jogok egyetemlegesek, elidegeníthetetlenek, ezért a szexuális irányultság nem lehet semmilyen diszkrimináció alapja. Az Európai Unió feltétlen nélkül elfogadja és tiszteletben tartja az emberi jogokat. Ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ne érhesse diszkrimináció a homoszexuális embereket. A bizottságnak, a EU intézmények, tagállamoknak mindent meg kell tenni az emberi jogok érvényesítéséért. Elnök, köszönöm szépen Géringer de Ödenberg asszonynak, most pedig egy percben Cashman úr következik. Köszönöm, elnök úr. Egyre inkább kriminalizálják az LGBTI embereket, ez jellemző. Nigériában az elmúlt órákban 12 embert az otthonában tartóztattak le, egyszerűen azért, mert meleg. Ez állt állítólag emberek eh, fiai, gyermekei eh, börtönbe kerülnek csak azért, eh, mert homoszexuálisak. A kotonú megállapodás relevanciának a kérdését is felvetették itt ebben a házban. Nos, ezek az új törvények, és nagyon jól demonstrálják, hogy a kotonú teljesen impotens egyezmény, hiszen nincs semmilyen párbeszéd az LGBT személyekkel. A 9. cikket ideje már felidéznünk, amely eljárásokat indít nagyon súlyos emberi jogi sértések esetén. Nincs más opció ezeket a súlyos, szisztematikus emberi jogsértéseket nagyon komolyan kell vennünk. Ezért a bizottság a harmadik felülvizsgálatot kell, hogy indítson, és a katonai megállapodással kapcsolatban, és az ECP-vel e foglalkoznunk kell. Hogyha feláldozzuk, elnök úr, az elnök félbeszakítja Kesmen képviselőt, rátérünk a KSDI eljárásra és... Riport úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberi élet szent és sérthetetlen. Minden államnak kötelessége megvédelmezni az emberi életet, és a diszkriminációt és az erőszakot, amely a szexuális orientáltság alapján ö, valósul meg. A két személy között konszenzussal létrejövő kapcsolatot nem lehet bűncselekménynek tekinteni. Egyes országokban nem csak bűn cselekménynek tekintik azt azonban, hanem akár halálbüntetéssel is sújtják. Ugandában, Nigériában ez a helyzet. Oroszországban is komoly ö, homoszexuálisok ellen irányuló jogalkotás született. A vallási vezetők újra meg újra megpróbálják a világban megfélemlíteni az LGBT személyeket, jogaikat megnyírbálni, és ennek eredményeképpen egyes országokban konkrét erőszaknak vannak kitéve az LGBT személyek. A világon valamennyi embernek megvan az alapjoga a szexuális orientáltság megválasztásához. Köszönjük szépen, Repó úr! A spontán felszólalásoknak végére értünk, és most Kalász biztos úrnak adok szót, hogy összefoglalja a tanulságokat és válaszoljon a kérdésekre. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az Unió osztja azokat az aggályokat, amiket a parlamenti képviselők itt most kifejeztek a meleg, leszbikus, biszexuális és transzexuális helyzetével kapcsolatban. Sokszor ezt a szexuális orientációt ürügyként használják az emberi jogok megsértésére. Az LGBTI személyeket még mindig diszkriminációnak vetik alá, erőszakot alkalmaznak ellenük. 78 ország bünteti még mindig az azonos nemek közötti szexuális kapcsolatot. A legutóbbi példa egy olyan ország, Ban, Nigériában most vezettek be erre vonatkozóan új törvényeket. Van olyan is, hogy halállal büntetik a homoszexualitást, és a két felnőtt azonos nemű személy közötti megegyezésen alapuló szexuális kapcsolatot is börtönnel büntetik. Legyünk egyértelműek, ez az emberi jogokkal megy szembe, és a közbeszéd szabadságát is sérti. Ez pedig elfogadhatatlan korlátozása a társulási gyülekezés és szólásszabadságnak. 2013-ban a tanács elfogadott iránymutatásokat arra vonatkozóan, hogy megvédje a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális, tehát LGBTI személyek jogait és ezek az irányelvek képezik a magját az ezzel kapcsolatos politikánknak és külügyi tevékenységeinknek is. Az uniós delegáció, illetve a külügyi főképviselő nyilatkozatai is erre épülnek. Például júniusban is, amikor Oroszország elfogadta a propaganda ellenes törvényt, vagy decemberben, amikor az indiai legfelsőbb bíróság ítélete ismét bűncselekményé tette a homoszexualitást. Továbbá december 20-án, amikor Ugandában elfogadták a homoszexualitás ellenes törvényt, illetve eh, tegnap, amikor aláírták az azonos neműek házassága, házasságát megtiltó törvényt Nigériában. Az LGBTI személyek eh, jogai a politikai és emberi jogi megbeszéléseken is felmerülnek harmadik országokkal, például Oroszországgal és Nigériával és mi továbbra is támogatjuk az európai demokrácia és emberi jogi eszközön keresztül nyitott társadalmakat. És igyekszünk megvédeni az LGBTI személyek jogait, amióta 2013. augusztusában elindult az erre vonatkozó program. Ennek 2014-ben lesz majd a lezárása. A szexuális orientáció és a nemi identitás alapján való megkülönböztetés kényes kérdésekhez és feszültségekhez vezethet a harmadik országokkal való kapcsolatunkban, de ez nem igazolja azt, hogy hallgassunk, amikor fel kellene szólalnunk, fel kellene emelnünk a hangunkat ami a 96-os cikk felfüggesztését illeti a kotonói megállapodásban. Erről azt gondolom, te, hogy a bizottság álláspontja az, hogy minden más lehetőséget is meg kell vizsgálni arra, hogy befolyásoljuk a fejleményeket, mielőtt ehhez az utolsó eszközünkhöz nyúlnánk, hiszen ez egy nagyon erőteljes fegyver. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, biztos úr. Az eszpesere végén hat állásfoglalási indítvány született, ezekről rögtön szavazunk. De először a kambodzsai és laoszi helyzettel kapcsolatos állásfoglalásról kell szavaznunk. Ez egy közös állásfoglalás, hét frakció támogatja.